Cseslav Szikierszki mentességének felmentésére irányuló kérdelmet um, nyújtottak be. Egy közúti um, szabálysértés alapján az házszabály 9-es szikke alapján ezt a kérvényt a jogi szakbizottsághoz, mint a szakbizottsághoz juttatjuk el. A GUE